lezárom a mai ülést. A mai ülés jegyzőkönyvét jövő, a következő ülés elején kapjuk meg. Ha nincs megjegyzésük, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat eh, Küldik az intézményeknek.